válság mindenkit ér, nem csak azokat az országokat, amelyek eh, most előttünk vannak. Szolidaritásra, koordinálásra van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.